So, good afternoon and welcome to... Jó napot kívánok! Elkezdjük a Fejlesztési Bizottság ülését egyes napirendi ponttal napirend elfogadása. Elfogadhatjuk a napirendet ebben a formában? A közreadott formában. Köszönöm. Akkor már is megyünk tovább. Kettes napirendi pont az elnök közleményei. Először is a szakbizottság összetételének változásáról szeretnék beszámolni az Egyesült Királyság kilépése után. A szakbizottság mérete megmarad, 26 tagunk lesz a jövőben is, Változás lesz a frakciók összetétele tekintetében, összevetve az előző összetétel alapján. A néppárt egyel több képviselőt kap, a függetlenek pedig egyet, egy mandátumot elveszítenek. A néppárt 7, az SND 5, a Renew 4, a Zöldek 3, az ID 3, az ECR 2, a GUNGNL 1 képviselő delegál, és a függetlenek között is egy képviselő majd. A 209-es házszabály alapján az házelnök múlt héten bejelentette az új összetételeket, de még van egy üres mandátum a szakbizottságunkban. Az elnök által a plenárisan való bejelentés alapján kezdődik a változás, ezért tehát a következő március 9-i ülésünkig változás nem várható. Tájékoztatótumban az NDC-ről az elnökök értekezlete december 19-én a parlament tárgyalási stratégiáiról döntött a többéves pénzügyi terv, vagy az MFF tekintetében. A parlament tárgyaló csapata január 23-án találkozott, és úgy döntött, hogy felfüggesztik a tárgyalást a tervezet, a rendelet tervezet elemeiről, egyes elemeiről, amíg a tanács nem rendelkezik teljes mandátummal, és amíg nem kész arra, hogy a teljes szövegről tárgyalásokat kezdjen főleg a úgynevezett negotiation box kulcselemeiről van szó, amelyekbe az Európai Tanácsnak bele kell egyeznie. Ezért ide tartoznak a governance, az irányítás, a kiadási célok, a migráció, az EFSD plusz, tehát az Európai Fentartató Fejlesztési Alap plusz. Ezen kérdésekben csak a politikai tárgyalásokat felfüggesztettük fel, a technikai tárgyalások folytathatnak. A tárgyaló csapat döntését a parlament elnöke, és az Európai Bizottság és a tanács elnökéhez eljuttattuk, és február 20-án csütörtökön egy következő trialógust tartunk. Harmadik napi rendi pont a két ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása. Hogyha nincsen az ülésünk vége előtt észrevételük, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Negyedik napi rendi pont a kelet-afrikai sivategi sáska jelensége. Elnézést, elfelejtettem valamit. Van-e bárkinek bármilyen egyebek alatti bejelentési bejelenteni valója? Akkor tovább megyünk. Kelet-Afrika, a sivatagi sáska a helyzet. Ez az első lényegi pont, az Afrika szarván, um, Etiópiában, Kenyában és Szomáliában jelentek meg a sivatagi sáskák, um, és ez a legsúlyosabb csapást uh, jelzi elő. A szokatlan esők oda vezettek, hogy nagyon gyorsan um, terjednek a sivatagi sáskák, amelyek felzabálják akár 13 millió ember és az állatok élelmiszeri takarmányát, Djibouti, Eritrei, Uganda és Dél-Szuda a érintett területek 100 kilométer tud utazni, és Ivedék is Áska naponta, éppen, on, éppen ezért annak a lehetőség, hogy fellépjünk egyre inkább szűkül. Meghívtuk a FAO-t és az Európai Bizottságot, hogy halljuk őket közvetlenül a jelen helyzetről, és beszámoljanak arról, hogy mit terveznek tenni. Nem mutatom be őket minden további nélkül, átadnám nekik, a szakértőknek a szót. Üdvözlöm Dominik Bourgeont, a FAO igazgatóját, 8 percre adom meg neki a szót. first of all, I would like to uh, Tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, szeretnék köszönetet mondani a DEVE szakbizottságnak, hogy elfogadták, hogy napirendre tűzzük ezt a témát. Természetesen az Európai Bizottságnak is szeretnék előre is köszönetet mondani a folyamatos segítségnyújtásért és támogatásért. Ami a sáskajárást illeti Afrikában, és konkrétan az Afrika szarván, ez óriási probléma, és elnök úr, hogyha megengedi, akkor aznál kezdeném, hogy néhány háttérinformációt elmondok azzal kapcsolatban, hogy mi is történt. Na most itt ezen a térképen látható, hogy mi is a jelenlegi helyzet a sáska, sáska invázió kapcsán 2018-tól napjainkig 2020-ig. Tehát 2018-ban két ilyen sáska probléma volt az Omán, Szaudarábia és Jemen területén. Két-három generáció is kifejlődött az egyiptomi sáskákból, vagy sivatagi sáskákból, és a helyzet fokozatosan tovább romlott, emiatt a két ciklon miatt, ez a két ciklon tehát lehetővé tette, hogy kifejlődjön ez a két sáska generáció. Ezek Irán irányába indultak el, majd pedig délre, Jemen irányába, és hiszen tudjuk, hogy Jemenben mennyire nehéz most a helyzet, ezért a sáska invázió megállítására nem nagyon jutott már erő, és ezért egy újabb generáció tudott kifejlődni. Ez, ezek után a szél irányát követve Etiópiába, illetve Szomália északi része felé terjedtek tovább 2019. júniusában. Aztán innen folyamatosan tovább mozogtak Etiópia északi része felé, valamint Szomália északkeleti része felé, és itt elindult a rovarírtás, és szerencsére a körülmények nem annyira kedvezőek a sáskák számára, tehát valószínűleg ezek el fognak pusztulni. Viszont az elmúlt évben, 2019. decemberében újabb ciklonok érték el ezt a területet, többek között a Paván ciklon, december 7-én, pontosan azon a területen, ahol a sáskák tartózkodtak, Etiópiában, illetve Szomáliában, és ennek a két ciklonnak köszönhetően létrejöttek azok a körülmények, amelyek komoly sáska szaporodáshoz és sáska rajzáshoz vezettek. Két generációs gyorsan kifejlődtetett a ciklonhoz köthető esők és csapadék segítségével. Szomália, Etiópia után Kenyát is elárasztották ezek a sáskarajok, és mivel itt is kedvező körülményeket találtak, ezért tovább szaporodtak. Ami Kenya központi területeit és északi területeit illeti, ezeket már elfoglalták a sáskarajok, és további rajokat látunk Uganda, Tanzánia irányába tovább haladni, valamint Szudán déli része felé is tovább haladtak ezek a sáskarajok. Ezek a sáskarajok már szaporodóképesek, tehát lerakták a petéket, ezek a peték már kikeltek, tehát újabb, először nem ivaréret, majd ivaréret sáskák, sáskarajok jelennek meg. Az intertropikális konvergencia miatt a szelek most délről északra fújnak, tehát a sáskarajok is valószínűleg ebbe az irányba fognak majd tovább haladni. Mivel a feltételek megint kedvezőek Kenyában, ezért újabb sáskarajok fognak kifejlődni, és ezek északra tartanak tovább, Szom- Szomália Etiópia irányába, lesznek olyan sáskarajok, amelyek Eritreába, Djibutiba is eljutnak majd, sőt, valószínűleg Szudán déli részére is, és mivel nagyon hosszú távolságokat tudnak elérni repülve, akár még Indiába vagy Pakisztánba is visszatérhetnek ezek a sáskarajok, tehát az indiai-pakisztáni határ is fenyegetett területnek számít. Mint ahogy a tisztelt elnök úr már elmondta, ez a helyzet rendkívül súlyos. Itt látható a legnagyobb sáska invázió, amit az elmúlt 25 évben láttunk Szomáliában és Etiópiában, és 17 éve nem volt ennyire súlyos a helyzet Kenyában. Etiópia, Szomália és Kenya az a három ország, amit most vizsgáltunk. Itt 13 millió ember él, aki IPC3 plusz veszélyhelyzetben van, tehát az élelmiszerbiztonság már így is nagyon komoly veszélyben van. Az IPC3 plusz besorolás azt jelenti, hogy mindenképpen humanitárius segítségnyújtásra van szükség, mert az emberek sem mennyiségben, sem pedig minőségben nem jutnak megfelelő táplálékhoz. Tehát a helyzet rendkívül rendkívül súlyos, ugyanis az embereknek már a javaikat kell eladniuk ahhoz, hogy megfelelő élelmiszerhez jussanak. Hogyha megnézzük azt a térképet, amin az élelmiszer biztonsági térkép látható, itt láthatjuk, hogy vannak olyan helyzetek, ahol már konkrétan az éhezés fenyegeti az ott élő lakosságot. De mindenhol rendkívül súlyos vagy veszélyes a helyzet. Hát, hogyha jó híreket is szeretnék közölni, akkor meg kell néznünk, hogy a vetési naptár hogyan alakul, illetve a lárvák életciklusa hogyan alakul. Hogyha megnézzük ezt a táblázatot, akkor láthatjuk, hogy tulajdonképpen az év vége felé kezdődött el a sáska invázió, és a vetési szezon végéig tart, tehát ebben az időszakban a szántóföldeket már bevetették, és így ezeket pusztíthatták el a sáskarajok. Most viszont két vetési periódus között vagyunk, tehát van egy ablak, van egy lehetőség arra, hogy ezt a sáska inváziót meg tudjuk állítani. Amennyiben ebben az ablakban nem sikerül megállítanunk a sáska inváziót, akkor nagyon komoly sáskajárással kell majd szembenéznünk, amikor az új vetési periódus elkezdődik. Mindezekben az országokban, hogyha megkezdődik az új vetési ciklus, akkor óriási veszélyeztetettség áll elő, és az élelmiszerbiztonságot nem fogjuk tudni garantálni. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon fontos mindezekben az országokban a mezőgazdaság és az állattenyésztés, tehát amennyiben a termőföldeket és a legelő területeket elpusztítják a sáskarajok, akkor nagyon komoly élelmezési helyzet áll elő. Mindannyian tudjuk, hogy ezekben az országokban az éhezés, és főképp a gyermekek éhezése már így is nagyon komoly problémát okoz. Természetesen a FAO ebben a helyzetben is úttörő szerepet játszott a problémák megoldásában, a probléma megjelenése óta. A FAO mandátumának fontos része a invázió elleni küzdelem a FAO létezése óta, a FAO fontos tevékenysége ezeknek az országoknak a támogatása, a megfelelő információs rendszer kialakítása, a tájékoztatás, a továbbképzés és a megfelelő kutatási tevékenységek lefolytatása. Rendkívül fontos, hogy lássuk azt, hogy most kifejezetten súlyos a helyzet. Vannak olyan országok, amelyek képesek megállítani egy sáskarajt, de most annyira nehéz a helyzet, Etiópiában 25 éve, Kenyában 17 éve nem volt ennyire komoly a invázió, tehát ezeknek az országoknak a kapacitása nem elégséges jelen pillanatban a probléma megoldásához. A stratégiánk az élelmezési válság elleni globális platform keretein belül indult el. Két európai biztos, Mimica és Stylianides is részt vettek a FAO-val való munka megerősítésében, és abban, hogy összehozzuk azokat a humanitárius és fejlesztési partnereket, akik hosszú távú megoldásokat tudnak kidolgozni az élelmezési válságra. Fontos, hogy előre is tudjunk gondolkodni, hogy a prevencióra is tudjunk koncentrálni, és mint ahogy említettem, két vetési periódus között vagyunk, tehát most megvan a lehetőségünk az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, hogy megállítsuk a inváziót. Két pillér mentén kell dolgoznunk, az egyik magának a sáskarajnak a megállítással, repülőgépes rovarírtással, illetve földi permetezéssel és rovarírtással. A második pillér, amelynek ezzel párhuzamosan meg kell valósulnia, ez az, hogy a helyi közösségek megélhetését segíteni és biztosítani tudjuk. Azokról a közösségről van szó, amelyek már is nehéz helyzetben vannak. 2013-15-ben elkészült egy külső értékelés arról, hogy hogyan lehet a sáska járás által veszélyeztetett közösségek megélhetését biztosítani. Mindenképpen úgy gondoljuk, hogy a FAO-nak az egyik legfontosabb prioritása jelen pillanatban az, hogy megfelelő emberi kapacitást és pénzügyi kapacitást tudjon biztosítani a sáska invázió megállítására. Meg kell találnunk azokat a partnereket, akiknek segítségével mobilizálni tudjuk azt a 66 millió dollárt, amire szükségünk lesz az imént felsorolt cselekvések végrehajtására. Mivel a helyzet nagyon gyorsan változik, az idő telik, ezért az elkövetkezendő hetekben nagyon komoly fellépésre lesz szükség. Ebből a 76 millió dollárból 21 millió dollárt már sikerült begyűjtenünk, tehát ez már benne van a borítékban, ebből már el tudjuk kezdeni a munkát. Rendkívül fontos, hogy megkapjuk a fennmaradó pénzösszeget is, tehát hogy összegyűjjön ez a 76 millió dollár, ugyanis amennyiben nem sikerül a sáskajárást megállítanunk, akkor az ennek az emiatt keletkező humanitárius válság megállítására sokkal komolyabb pénzeket kell majd mobilizálnunk ennél a 76 milliónál. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Megadom az Európai Bizottság képviselőjének a szót, mielőtt megnyitnám a vitát. Lennár Micennek adom meg a szót, a DG DEFCO osztályvezetőjének. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, Dominik. Ez a vita nagyon súlyos kérdésre világít rám. Hogyha valaki nem látta volna a videókat a, a sivatagi sáskáról, hát ez igazán megdöbbentő a látvány. Az ember nem gondolná, nem hinné el, és nem hinné azt, hogy 2020-ban, amikor high-techről beszélünk, ilyesmi még megtörténhet sürgető kérdés, Dominik beszélt erről, abszolút kulcskérdés, hogy időben lépjünk fel, és ez egy olyan választ igényel, amely minden szempontból próbál választ adni humanitárius helyzetre, a fejlesztési visszaesésére, az ellenálló képesség megerősítésére. Eleve vulnerabilis, sérülékeny közösségekről beszélünk, akik már eleve nagyon nehéz helyzetben vannak. Afrika szarván a gazdálkodók és az állattartók között nagy a feszültség. Olyan közösségekről beszéltünk, beszélünk, akik már most nagyon nehéz helyzetben vannak. Ráadásul a regionális instabilitás és a háborús konfliktusok veszélyeztetik a helyzetet. Tehát egy emberi, őjességi, békefenntartói és humanitárius fellépést kell összekapcsolni. Próbálunk a meglévő struktúrában dolgozni, az ECO és a DEFCO dolgozik a 17 eh, partneres hálózatban, az USA, a tagállamok, a FAO és a nemzeti és regionális hatóságokkal együttműködünk, többek között az EGAT-tal, a Djibouti székhelyű ö, eh, kormányközi fejlesztési tanácssal, valamint az Afrikai Unióval. A hálózatban és csak emlékeztetni szeretnék a hálózatban, tehát emlékeztetni szeretnék, mondom még egyszer, hogy múlt évben 113 millió embert sújtott az élelmiszerválság, és az idei számok biztos, hogy súlyosabbak lesznek, és a sivétegi sáska kihatása érezhetővé válik majd lehet, hogy magasabb lesz tehát a szám, mint 113 millió, mint múlt évben. Azaz tehát sürgető helyzet, sürgetően kell dolgoznunk és fellépnünk, és nem csak az elemzést kell végrehajtanunk globálisan, hanem koordináltabb megközelítésre is szükségünk lesz. Hiszen, még egyszer mondom, ahogyan Dominik is mondta, ez egy sürgős helyzet, és a fellépés lehetősége egyre inkább um, korlátozódik, hogyha nem akarjuk befolyásolni az új vetési időszakot. Az ECO-val és szolgálatainkkal reméljük, hogy hét végére ezt a folyamatot elfogadják. 11 milliós választ igyekszünk uh, kidolgozni. A Dominik által említett uh, válaszon túl 1 millió az eco tól 10 millió a DEFCO-tól és remé, miután a döntéshozatali folyamat lezajlott, pénteken reményeim szerint már bejelenthetjük, hogy rendelkezésre áll a 11 millián, millió, és ez a 76 millióból aztán tehát ilyen 13 milliót fog jelenteni. Az Európai Unió vezető szerepet játszik, és szerepünk az is, hogy a többi tagállamot is arra biztassuk, hogy növeljék meg az összegeket a következő hetekben és hónapokban hogyha vezetőnek akarunk, vezetők akarunk lenni ebben a, ezen a területen, akkor az vészhelyzetekben, mint a jelenlegi sáska helyzet is, egy ilyen vészhelyzet is hatékonyan és gyorsan kell fellépnünk. Az ellenálló képesség területéről dolgozunk, hiszen ma a kockázat mondjuk a sivatagi sáska, holnap pedig más kockázat jelentkezik ezért tehát komolyan befekt, befektetéseket csatornázunk be a kutatásban, és az innováció fenntartható megközelítésébe, ahol a nemzetközi Rovar, Rovar Ökológiai és Fiziológiai Intézettel, ez Kenyában van, szorosan együttműködünk, hiszen a, egy ö, fenyegető féregjárvány is, ahogy a FAU tudja, egy féregjárvány fenyeget, és ez veszélyezteti a mezőgazdasági és élelmiszeripari élelmiszerrendszereket. Az elkövetkező napokban és hetekben az Európai Unióban gyakran hallunk majd a New Green Deal-ről, valamint az Európa-Afrika stratégiáról úgy gondolom, hogy több kutatási innovációs kapacitásra van szükség az éghajlatváltozás területén. Nem egyszeri esemény ez, hanem strukturálisak a veszélyek. Az élelmiszerrendszerek csődjét is látjuk, hiszen az élelmiszerrendszerek túl komplexebbé váltak. Ezért fontos, hogy az ide ezen a területen dolgozó ügynökségekkel, így például főleg a FAO-val együttműködjünk azon, hogy a globális élelmiszerrendszerek rezilienciáját, ellenálló képességét megerősítsük de a csúcsokon, hiszen hamarosan egy csúcsot is megszerveznek, eh, nem lehet mindig csak arra korlátozódni, hogy újabb és újabb segélyeket kérjünk, nem, strukturális választ kell adni azon kihívásokra, amelyekkel az éghajlatváltozás képpen főleg a kihe, kitett nehéz helyzetű közösségek szembenéznek nem csak az humanitárius fejlesztés és a béke kérdését kell összekapcsolni, hanem a termőterület, a víz, az energia, vagy akár a sivatagi sáskák kérdését is komplexen, holisztikusan kell szemlélni. Nem, az, nem csak az ekos kollégáinkkal is együttműködünk szorosan, hanem napi munkavisz kapcsolatban vagyunk a FAO-val. A 2020-as élelmiszer krízis éves jelentésének bemutatása során. Remélem, hogy megerősíthetem ezeket az összegeket, vagy talán addigra magasabb összegekről számolhatok majd be. Köszönöm szépen, most pedig megnyitjuk a vitát. Nekem van kérdésem, akkor én kezdem már is a kérdések sorát. Azt mondaná, hogy a régiós országok azok megfelelően koordinálják a fellépésüket. Kíváncsian várom ezt a válaszát. És nekünk itt az Európai Unióban fontos volna megértenünk, ahogy említette is, itt megnyílt a fellépés lehetősége, de ez sürgető, és kérdezem, hogy a fellépés finanszírozása biztosította, vagy hiányzik-e valami annak érdekében, hogy hatékonyak legyünk. Most pedig megadom a képviselőknek. Először is udobul vannak az volt az SZND részéről, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm a két előadást. Nagy hatással volt ez rám, meg vagyunk róla győződve, hogy ez egy nagyon sürgető kérdés. Két kérdésem van. Egyik az elemzésre vonatkozik. Külön, különösen a bizottság legutolsó észrevételeinek fényében periódikus, kvázi természetes jelenséget jelenség tanúi vagyunk, vagy pedig azt kell mondanunk, hogy a krízis léptéke már az éghajlatváltozásra vezethető vissza. A második kérdésem pedig Thomas kérdését folytatja. Azt mondta, hogy meg kell erősítenünk a helyi és a nemzeti kapacitást. Annak érdekében, hogy felléphessenek a krízis ellen. Kérdezem, hogy mit támogatunk a támogatásunkkal, mi, illetve mihez járul hozzá a támogatásunk transnacionális szinten mit teszünk itt, és mit kell tennünk. Azért kell erről fontosan tudnom, pontosan tudnom, hogy a politikai kezdeményezést is megragadhassuk. A zöldek nevében Keremény Rósz kapszót. Oui, merci, et puis merci. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az előadásokat, a hozzászólásokat. Több észrevételem lenne, ha jól értem, akkor ugye az aratás már megtörtént, és az újabb telepítése a növényeknek majd március-áprilisban történik. Ugyan ez történt-e 2018-ban is, ö, akkor, amikor egyéb járványok pusztítottak? Azokat hogyan számolták fel, és ugye akkor azt mondtam, hogy repülőről szórtak le peszticideket. Ez a megoldás, ez alkalmazható-e a sáskák esetében is, vagy pedig alkalmazható egy ennél sokkal zöldebb megoldás? Uh, Neusser, Vice Chair, SND. Norbert Neusser, SND. Köszönöm szépen a két előadónak a elmondottakat. Két kérdésem van. Already needing 30 millió embernek vannak, van szüksége humanitárius segítségnyújtásra. Mit jelent ez? És milyen intézkedéseket hajtanak végre? Másrészt, az új globális hálózat, az ég élelmiszer krízis elleni globális hálózat hogyan vesz részt ebben a munkában? Második kérdésem, említettem, hogy in the affected areas, hogy ellenőrzik és támogatják eh, a megélhetését az embereknek és az állatoknak. Hogyan teszik ezt? Aztán említett két ország. Good governance, uh, Somalia and uh, Eritrea. How, how can you work together with uh, these uh, government? Eritreával és Szomáliával hogyan tudnak együttműködni a kormányokkal? És az utolsó kérdésem, melyről az ECHO beszélt, az ECHO képviselője beszélt. A válság miatt fenntarthatóbb megoldásokra van szükség. Az élelmiszer rendszereket kell átvilágítanunk, ezeknek az ellenálló képességét. Mit tehetünk itt? Thank you. I think that was all the questions. Uh, then we give the floor back to the... Köszönöm szépen a kérdéseket, visszaadom a szót a FAO képviselőjének, majd a bizottságnak, hogyha van rá szükség, utána pedig lezárjuk ezt a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani az európai parlamenti képviselőknek, hogy ilyen remek kérdéseket tettek fel. Megpróbálok mindenre választ adni. Először is az érintett országok közötti koordinációra vonatkozott az első kérdés. Ez a válság tulajdonképpen az év elején alakult ki. Az Afrikai Unió két héttel ezelőtt tartott egy csúcsértekezletet Addis Abebában, és a FAO pedig egy adhok ülést szervezett meg minden egyes olyan ország részvételével, amely érintett. Tehát a mezőgazdasági miniszterek az érintett országokból mind összegyűltek. Volt tehát együttműködés, volt nagyon jó megállapodás, volt rendkívül fontos párbeszéd. És úgy gondolom, hogy abban már megegyeztünk az országok között, hogy nagyon gyors fellépésre van szükség és természetesen határokon átnyúló cselekvéseket is meg lehet majd valósítani. Vannak természetesen olyan esetek, ahol a határokon, például Szudán déli határain helyezkednek el ezek a sáskarajok, és akkor meg kell néznünk, hogy mely országnak, a két érintett ország közül jobbak a kapacitásai arra, hogy ezeket a sáskarajokat megállítsák, mondjuk Kenya és Dél-Szudán között, hogy még időben meg tudjuk állítani ezeket a sáskarajokat. Az igadon belül van technikai jellegű együttműködés, a FAO és az IGAD közösen elnökli az élelmiszerbiztonsági és élelmezési magas szintű, miniszteri szintű munkacsoportot. Létrejött egy technikai munkacsoport is, amely kifejezetten technikai információk átadására szolgál élelmiszerbiztonság és élelmezési témakörökben. Tehát mindez tulajdonképpen a regionális élelmezési válság elleni fellépés égisze alatt történik. Tehát a technikai munkacsoport az, amely összehozza az érintett feleket, hogy megfelelő konszenzusra jussunk annak kapcsán, hogy milyen cselekvéseket kell elindítani, milyen technikai cselekvéseket, illetve milyen humanitárius segítségnyújtásra van szükség. Tehát ez a humanitárius segítségnyújtó rendszer szoros kapcsolatban van a FAO-val ami a megelőző intézkedéseket illeti, és az előre gondolkodást illeti, ez az elmúlt években már egyértelműen kiderült, hogy a gyors beavatkozás mindenképpen kevéssé költséges, mint megvárni, hogy teljesen elmélyüljön a válság, mert akkor sokkal komolyabbak lesznek a költségek. Mark Lokok, a ezzel a veszélyel foglalkozó munkacsoport vezetője újabb 10 millió dollárt kért a gyors reagálású fellépések érdekében. Hogyha jól gondolom, akkor Bulman képviselőtől kaptam a következő kérdést. A kérdés az, hogy a klímaváltozáshoz köthető-e ez a sáska invázió. Azt tudjuk, hogy a két említett ciklon Afrika szarván illetve Jemenben okozta azokat a kedvező körülményeket, amelyek a sáska rajzáshoz vezettek. Etióba, Etiópiában és Szomáliában is ezek a csapadékot hozó ciklonok vezettek a válság kialakulásához. Az ilyen időjárási időszakokban, amikor ezek a szélsőséges időjárási körülmények viszonylag gyors egymás utánban következnek be, ezek tulajdonképpen lehetnek a klímaváltozás következményei. Na most, mi fog történni a mi segítségnyújtásunkkal? A stratégiánk tulajdonképpen olyan jellegű stratégia, amely a sáskaraj megállítását tűzte ki célul, és ott voltam az elmúlt hetekben a területen, és láttam azt, hogy ezek a sásra, sáska rajok repülnek, illetve a fiatalabb, még röpképtelen generációk a Földön haladnak előre, és ezeket különböző módokon kell megállítani. Először is a helyzet felmérése a fontos, meg kell néznünk, hogy pontosan hol vannak ezek a sáskarajok, a repülő, illetve a Földön tartózkodó sáskarajok, hogyha földi sáskarajokkal állunk szemben, akkor ugye földi permetezéssel lehet ezeket megállapítani, megállítani, és amikor már ezek röpképes sáskák, akkor pedig repülőgépes rovarírtásra van szükség. Természetesen nagyon sokat tanultunk a régebbi akciókból, például a 2013-as, 2015-ös sáska járás kapcsán, tehát először is meg kell állítanunk a sáskarajokat, és ugyanakkor pedig a helyi lakosság segítését is párhuzamosan folytatnunk kell. Tehát lokalizálni kell ezeket a sáskarajokat, meg kell állítani, el kell pusztítani ezeket, ugyanakkor a helyi lakosság megélhetését folyamatosan biztosítanunk kell szükség van humanitárius segítségnyújtásra, arra, hogy az állatoknak is legyen mit enniük, amikor elpusztulnak a legelők. Szeretnénk még mindehhez azt is kiegészítésként hozzátenni, hogy most kettő mezőgazdasági periódus között vagyunk. Az előző periódusban ugye a sáskák, tulajdonképpen az előző kultúra termesztésnek a végénél léptek fel, jelentek meg, és ha epizód szerűen láttuk is azt, hogy Szomáliában voltak olyan parcellák, ahol száz, százalékosan letarolták a sáskák a termést, ott, ahol még nem maradtak, ugye. De ez akkor még tulajdonképpen korlátozott dolog volt, viszont most ugye jön a következő ciklus, és ez majd ugye március-áprilisban kezdődik, és a nagy váltás, a 2003-as és 2005-ös periódus között az, hogy ugye akkoriban csak vegyi alapú peszticidekkel dolgoztunk. Azóta megjelentek a biopeszticidek, amelyeknek metalizumból állnak, gombákból, olyan parazita gombákból, amelyek megölik a sáskákat. A gond az ugyanakkor, hogy ezeknek az előállítási üteme azért lassú. Ugye ö, ö, korábban ugye ritkák voltak a sáskák, és hát az előállításom, mint mondottam, ezeknek az anyagoknak ö, nagyon nehézkes olyan értelemben, hogy Németországban dolgoznak, a kapacitások szűkek, tehát a biopeszticidek időigényesek, néhány nap is eltelik, ameddig előidézik a sáskák halálát. Tehát időhely kell hozzá, és egy kellő kontextus kell, hogy kialakuljon ahhoz, hogy be tudjuk ezeket vetni a különböző rovarok ellen. Szóval az FAO esetében és egyéb szervezetek esetében a peszticidek az alkalmazása ekkora kiterjedésű területeken megoldásként jön szóba, de csak végső megoldásként. Sokkal inkább arra kell törekednünk, hogy a biopeszticidiket a védett övezetekben alkalmazzuk, és ott, ahol például víztartalékokat lehet fellelni. Mr. Uh, Honorable uh, MEP uh, Neuser. És Neuser úr kérdésére válaszolva, valóban egyértelműen kimondhatjuk, hogy a három érintett országban 13 millió ember él, akiket nagyon komolyan veszélyezteti az élelmiszerbizonytalanság, tehát nekik mindenképpen humanitárius segítségnyújtást kell elindítanunk. Ezek az emberek ráadásul valószínűleg még nehezebb helyzetbe kerülnek, tehát a helyzetük még inkább súlyosbodik majd. Itt van tehát ez a 13 millió ember, aki már így is rendkívül nehéz helyzetben van, és van még további 20 millió ember, akit szintén ugyanez a veszély fenyeget. Tehát, hogyha nem tudjuk megállítani a sáskarajokat, akkor további 20 millió ember mindennapi élelmezése kerül veszélybe, ezért a gyors fellépés tehát nagyon fontos. Egy olyan szervezet, mint amilyen a FAO, alkalmas arra, hogy rendkívül nehéz helyzetben is fellépjen, ugyanis ezzel a problémával már évek óta foglalkozik Szomáliát, Eritreát, jól ismerjük, megvannak a megfelelő technikai párbeszéd csatornáink, megvannak a megfelelő kollégáink, akik ismerik ezeket az országokat. Tehát még egy olyan országban is, mint Szomália, ott voltam egyébként tíz nappal ezelőtt, még ott is rendkívül pozitív párbeszédet tudunk folytatni a helyi hatóságokkal, illetve az országos szintű hatóságokkal is, ahol az operatív jellegű döntések születnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, igazgató úr, most megadom a bizottság képviselőinek a szót. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy Dominik nagyon világosan fogalmazott, hogy milyen válaszokat lehet adni. Két dolgot szeretnék kiemelni. A peszticidek alkalmazása vagy nem kérdésére a kutatási portfóliunk partnerével együttműködünk, a feromon kontroll lehetőségét vizsgálva. Ez egy eh, természetes technológia volna. Nem volna ez egyszerű, persze a légi permetezést kiváltani ezzel, vagy a hálókat kiváltani ezzel, de ez egy kiinduló pont lehet. Ami pedig az európai kockázati kapacitást illeti, ez az, Európa, az Afrikai Unió részét eh, képezi, ez a katasztrófa kockázatmenedzsment és finanszírozás, valamint a biztosítások kérdését vizsgálja a mezőgazdasági és élelmiszeripari, élelmiszeri rendszerek kapcsán. A mi szolgálatainkat pedig jobban fel kell készítenünk arra, hogy jobban segítsék ezen országokat az ellenálló képességük kialakításában. Az elmúlt 10-20 évek narratívája nem működhet majd a jövőben, amikor a sokkok súlyosabbak lesznek, és több kitett, vulnerábil és sérülékeny közössége él majd a világon. A faura nagy szükség van, de egy erős mezőgazdasági kutató kapacitásra is szükség van. Hogyha nem investálunk az új mezőgazdasági modellekbe, megvizsgálva azt, hogy hogyan lehet ellenállóbbá tenni, de egyben éghajlat adaptívabbá tenni a mezőgazdasági termelést, akkor ezen közösségek egyre inkább kiszolgáltatottabbak, kitettek lesznek hogyha jövő EU-Afrika stratégiájáról beszélünk, akkor nagyon fontos volna, hogy e kérdéseket a jövendőbeli stratégiák lényegéként tekintsük, hiszen ha ezek az emberek Afrika ezen nehéz részei nem tudnak megélni, akkor nem lehet majd a természeti erőforrásokhoz való hozzájutás kérdéseit, vagy a konfliktusok megelőzését biztosítani. Nem csak a finanszírozásról van itt szó, a finanszírozás persze fontos, a pénzügyi hiátust be kell töltenünk, de ugyanakkor jó ötletekkel, intelligens, innovatív megoldásokkal kell előállnunk annak érdekében, hogy a holnap élelmiszerrendszerei ellenállóbbak, innovatívak, robusztusabbak lehessenek, annak érdekében, hogy a láncolat leggyengébb láncai is kiállják az ilyesfajta sokkok által okozott nyomást. Köszönöm mindkettejüknek a betekintést. Persze, nyomon kell követnünk ezt a helyzetet. Nagyon aggaszt minnyájunkat. Képviselőtársaim tudják, hogy a következő napi rendi pontunk a külső beruházási terve, illetve az Európai Fentartható Fejlesztési Alap vizsgálata a Költségvetési Szakbizottsággal és a Külügyi Szakbizottsággal együtt ülésezünk, és ezért a Jan 4Q1-es terembe költözünk át, és itt holnap 9-kor, holnap reggel 9-kor folytatjuk a munkát az AFET-tal együtt, az új külső befektetési eszközt vizsgáljuk meg, és ezzel most ezt az ülést berekeztem.